We're beginning the votes. Megkezdjük a szavazást. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία. Nos, akkor megkezdjük a szavazást. Először a Karim jelentése szavazunk egyszerűsített eljárásban. Az egyes árutételekhez tartozó elemezeket azonosító jelzések és jelölések témája ez. Most név szerint szavazunk, szavazhatnak. Pérez Soforias. Engrinete. Elfogadtuk. A Karim jelentést elfogadtunk. A mértékegységre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítés a következő jelentés. A szavazás név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk. Kárim jelentés a gépjárművek megengedhető zajszintje és kipufogó rendszere. Népszerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Most Kárim jelentés a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdaság és erdészeti traktorok témája. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Peres Uvorias. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. Kárim jelentés. Valamilyen probléma van? Nem működik a szavazó berendezés. A kerekes mezőgazdasági vagy a kezelőszervei, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Karim jelentés, a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezései népszerinti szavazást, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kárém jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok ajta és ablakot vezető helyez. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A Kárim jelentések a következő a keskeny, nyomtávú, kerekes, mezőgazdaság és erészeti traktorok hátul felszerelt borulás hatása elleni védező elkezdett a szavazás megnyitom. Peres Soforias. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Kárim jelentés. A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók a szavazást megnyitom név szerint. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Kárim jelentés. A fogalomba hozatalra szánt még szimete és műszak előírásai. A szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Kárim úrnak. Έκθεση Manders. A Manders jelentés következik. A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés. Manders úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy közös nyilatkozatot adott ki a tanács, viszont Győri miniszterasszony azt arra kérte engem, hogy felolvassam a nyilatkozatát, ezt meg is teszem. Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata. Az Európai Parlament és a Tanács tudják, hogy mennyire fontos a pontos információk megadása a fogyasztók számára, főként akkor, hogyha olyan termékek kerülnek eh, piacra, ahol fontos az idezett eh, eredet megjelenés, annak érdekében, hogy megvédjék a fogyasztókat a hamis eh, állatásoktól. Az elektronikus címkézés, a rádiófrekvenciák alkalmazása lehet, hogy hasznos ahhoz, hogy ilyenfajta információt meg lehessen adni, úgy, hogy a technikai fejlődéssel lépést tartunk. Az Európai Parlament és a Tanács megkérik a bizottságot arra, hogy amikor a 24E szabályzati cikk értelmében létrehoznak egy jelentést az új címkézés elvárásairól, akkor vegye figyelembe a textil termékek címkézését. Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosítót? Már elfogadtuk a kettes blokk így okafogyottá vált, és akkor elfogadtuk a plenáris részéről ezt a javaslatot. Köszönöm Mandász úrnak. morajra jelentés következik. 14-es módosító mellette ellene szóbeli módosító a 14-essel kapcsolatban. morajra úr, öné a szó. Thank you, President. <clears throat> I have an oral amendment. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy szóbeli módosító javaslatom a saját módosító javaslatomhoz. Ez a 14-es, ahol az országok szó jelenik meg, ahelyett országokat és területeket szeretnék látni a szövegben. Ennek a módosító javaslatnak elég egyértelmű az oka. hiszen a rendelet címével szeretném összhangba hozni ezt a módosító javaslatot, hiszen kivételes kereskedelmi intézkedésekről van szó országok és területek számára, amelyek részt vesznek az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában. Tehát ezen kiigazítás nélkül a rendelet és a címe között eltérés lenne, ezért kérem a támogatásukat. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την προφορική Köszönöm szépen. Van-e kifogás a szóbeli módosításán? Kifogás. Kérem álljanak fel, hogyha bármilyen kifogásuk van ezzel szemben. De önök nincsenek 40-en, akik felálltak. 14-es a szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 14-est. Azt mondtam, hogy elfogadtuk, de megnézzük név szerinti szavazással is. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Ki támogatja? Ellenem. Tartózkodik. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. A, tizen... a 18-as szeretnék ellenőrizni? Akkor ellenőrizzük a 18-ast. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Néhányan úgy gondolják, hogy támogatásra van szükségem a szavazásnál, de kérem, hogyha szeretnék ezt ellenőrizni, akkor álljanak fel, és hogyha és hogyha ha elfogadjuk, akkor görögül mondják azt, hogy elfogadtuk. Néper! Kata! 8-as módosító mellett ellenet tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 26-ost visszavonták, 22-es mellette ellene nem igazán egyértelmű, ellenőrizzük a 22-est. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes szöveg megváltozott formában ellene mellette tartózkodik, elfogadtuk. Moreira úr szeretett volna hozzászólni. Igen, tisztelt elnök úr. A jogalkotási állásfoglalás elhalasztását kérem. Erre van mandátumom. Ezzel kapcsolatban van -e eh, valami, amit a bizottság tudna mondani. A bizottság üdvözli a képviselők javaslatát, hogy több időt hagyjunk nekik a módosítók eh, megtárgyalására, és így a tanács és a parlament is időt kap arra, hogy az első olvasati szavazást megtarthassák. Akkor a javaslata az a jelentéskészítőnek, hogy utaljuk vissza a szabizottságba, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nos, visszautaltuk a javaslatot a szakbizottságba, a hökmák jelentés követ, következik. az Európai rádió spektrum politika első módosító blokk mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 20-as módosító két részben, név szerinti szavazás első rész, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Második rész, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom, elfogadtuk. A 69-es két részben első rész szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Második rész. A szavazást megnyitom. Peres A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most eh, az így megváltoztatott szövegről eh, szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásorolásról, a jogalkotási javaslatról. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk Hökmák úrnak. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κασίνη Következő szavazás következik. Cassini jelentés. Az első szabályzat módosítása a parlament és a bizottság közös átláthatósági nyilvántartásának létrehozását követően. Van egy intézményközi megáll, megállapodásról szóló jelentés, és ez egy nagyon fontos lépést képvisel a külső érdekek fényében szeretném hangsúlyozni, hogy a munkacsoport jelenlegi magatartási kódexe, illetve a külső érdekekre vonatkozó szabályozások nem kérdőjelezik meg a bizottsággal megszületett megállapodást, illetve a kaszini jelentést, hanem ezt kiegészítik új aspektusokkal, valamint megerősítik a szabályokat, az érdekcsoportokhoz való hozzáférést, illetően az Európai Parlament épületében. Ámen. Okay, ready? Készen állunk? 1-től 13-ig, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a parlament és a bizottság közös átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodás, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes bekezdés, egyes. Két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tart, elfogadtuk. Első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni fogjuk, mondja az elnök angolul. Pero, Lezárom a szavazást. Oké. Okay. Oké, uh. oké. Okay, okay. Uh, that's fine. So that's in... Rendben. Akkor. Final. Uh, well... Elfogadtuk. But wasn't this approved? Was, no, was rejected. Okay. Original text of paragraph 9. Az eredeti szöveg a 9-esben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Sifos, iper. Végszavazás mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk Kassini úrnak. Έκθεση Fox. Σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στον Fox jelentés a pénzügyi intézmények vállalat irányítása. A következő 9-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Egyes, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, gratulálunk Fox úrnak. Következő négy állásfoglási indítvány, Szabadkereskedelmi megállapodás Indiával az első. Hetes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es. Két részben. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom. Elutasítottuk. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes módosító név szerint, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kilences név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító, két részben név szerint. Az elsőről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 11-es módosító, két részben, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es név a szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ki mondta ezt? Ön, Villand úr. Igen, azt mondtam, hogy elfogadtuk. Hogyha valaki meg akarja változtatni a szavazólistát, tegye meg, nézzük, ellenőrizzük a négyes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. I want you to stand up. Εγκρίνεται, Mr. Πρόεδρε. Thank you. Τροπολογία 13 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. 13-as módosító, név szerint megnyitom a Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik, végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek. Most pedig állásfoglalási indítványok az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatokról. Egyes módosító két részben. Nem. Szóbeli módosító Valesze úrtól kettes bekezdéshez érkezett. Parancsoljon Valesze úr, megadom önnek a szót. Dziękuję, szanowny panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Ebben a módosítóban módosító indítványban a néppárt azt kéri, hogy a határozottan a strongly szót töröljük a kettes bekezdésben, remélem senkinek sincs elemetése. Van-e ellenvetés a szobeli módosító ellen? Hogyha nem, akkor a kettes bekezdésről szavazunk, a módosította mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Egy első módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő Assenis jelentés, eddig felkészítés az éghajlatváltozásra. 22-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, meg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A második részt. Megnyitom a szavazást. Peresuforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os bekezdés következik, két részben. Első rész menette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, a Arsenis úr megkapja a szót. Köldre. Kedves kollégák, nem tudom elképzelni, hogy ebben a házban bárki ellene szavazna egy olyan tiltásnak, amely olyan építést tiltana, ahol erdőt írtottak ki szánt szándékkal, illegális módon. Ez roppant fontos Európa szerte, és a 36-os bekezdés és 37-es bekezdésben pontosan a, arról beszélünk, arról szólunk, hogy az erdőírtást visszafogjuk, amely az éghajlatváltozáshoz hozzá e, járul, tehát a 36 második részére és a 37-esre kérem adják a jóváhagyásukat. Köszönöm. Nos, akkor név szerinti szavazás következik a második részről, a 36-os bekezdés második részéről, illetve a 37-esről is. Tehát név szerinti szavazás következik a 36-os második részről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Paragrafus 37. 37-es következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es. Négy részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a másik ré- második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész. Mellette? Ellene? Még egyszer. Ellene? Ellenőrizzük, mondja az elnök. Harmadik részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. H preambulum bekezdés következik, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következő az Albertini jelentés, a közös kör és biztonságpolitika fő szempontjára és alapvető választási lehetőségeré szóló a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Első módosító mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette Chichester úr kért szót. Mr. President. Elnök úr, ameddig szokatlan uh, módon kezeli, amikor valaki azt kéri, hogy elektronikusan ellenőrzik a szavazást, hogyha egy kicsit lassabban haladna, akkor a tolmácsok is tudnák tartani, tartani a tempót, önnel, elnök úr, és akkor a szavazás, a karok emelése is jobban működne. Egyszerűen el vagyunk csúszva időben, ezért van, hogy sokszor ellenőriznünk kell elektronikusan. Köszönöm Csicseszter úr a javaslatát. Ebből azt gondolom, hogy jóvá hagyja az nem túl megszokott eljárásrendemet, ahogy levezetem a szavazást. Zio, Iper! Kettes mutatom mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Albertini úr szóbeli módosítót javasol, ami a 33-asra vonatkozik, megadom neki a szót. Ki è inserito nella dichiarazione di voto? Well... Ez már benne van a nyilatkozatban. Üdvözli, ez az első szó. Önök is elolvashatják a szöveget. Apologia. Van, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót, hogyha nem, akkor a 33-asról ki, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. Szobeli módosító. A hetesre vonatkozik. Szóbeli módosító Albertini úrtól amely a hetes módosítóra vonatkozik, megadom neki a szót. In questo caso è inserito nella... Igen. Önök előtt van a szöveg a dossziéjukban. Én tudok erről mondani. Egy tiltakozásról van szó az ellen, hogy elítélték azokat, akiket elnyomtak a Bahraini tiltakozások során, és hogy cenzúrát, alkalma, cenzúrát alkalmaztak. Albertini, is the oral amendment to... Albertini úr, a hetes, a hetes módosító szóbeliéről van szó. Elnézést, a rossz szöveget olvastam fel, mondja Albertini úr. A Macedónia szót töröltük, annak érdekében, hogy ne érintsünk kényes témákat. Tehát az áll a szövegben, hogy Macedónia a korábbi Jugoszláv köztársaság, és a Macedónia szó így törlődik. Van, aki, van, aki ellenzi ezt, hogyha nem, akkor erről szavazunk. Ki van mellette? Elnézést. Mondja az el, tehát ki van mellette? Εντάξει, έχουμε 40, άρα απορρίπτει. Rendben. 40-en vannak, ezért a szóbeli módosítót nem lehet szavazásra bocsátani. Szavazzunk a hetes módosítóról a szóbeli nélkül. Tehát hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 8-as módosítóról. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, kérem magasra emeljék a kezüket, tehát mellette, 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhármas, 24-es kiesik, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen. i have to echo mr chichester's earlier in... chichester úrral egyetértek aki korábban hozzászólt um, el vannak csúszva a tolmácsok, nem hiszem, hogy a képviselőknek kellene görögül tudni, hogyha igen, akkor kérem mondják meg, hogyha nem, akkor pedig lassítson le elnök úr. Is required by MPs. A válaszom erre az, hogy igenis eh, elvárható a képviselőktől, hogy beszéljenek görögül. Now listen, I can do this, I can do this extremely slowly, but this is... Megtehetem ezt eh, lassan is, de mindig ugyanígy, mindig ugyanígy járok el, ahogy önök is tudják. A tolmácsok előtt is megvan a szavazólista, remélhetőleg mindegyik előtt, mindegy, hogy milyen gyorsan beszél az elnök, a szavazólista megvan a tolmácsok előtt is, ezért megpróbálok egy kicsit lassítani, hogyha így egyszerűbb a dolog, hogy mindenki számára elfogadható. 14-es módosító. Yes, Mr. Yes, Mr. Dartmouth, you have the floor. Parancsön, Dartmouth úr. Sorry, Mr. Chairman. Elnök úr, nagyon jól beszél angolul, eh, ahogy azt bebizonyította. Miért ez a színjáték a göröggel akkor a szavazás során? Tropológia 14. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös bekezdés három részben, első rész mellette ellene Albertini úr. Chiedo scusa, non vorrei sbagliarmi. Elnézést, nem szeretnék hibát véteni, de azt hiszem, hogy a szóbeli módosítóról nem is szavaztunk 68-as bekezdésre vonatkozó szóbeli módosítóról, amelyre korábban utaltam. Ezt átugrottuk esetleg? a bahraini kormány hozzáállásának elítéléséről szóló szóbeli módosítóról van szó. Amendments 13 and 18 and so the a 13-as és 18-as módosítót elfogadtuk, így e, e, értelmét vesztette az a bekezdés, amit módosítani kívánt volna. Mary, protomeros, 85-ös bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik mellette. Yes, Mr. President. Igen, köszönöm elnök úr. Szerettem volna Albertini urat támogatni. Szerintem is szavazhatunk erről a szóbeli módosítóról az említett bekezdés kiegészítéseképpen, hiszen jó lenne, hogyha ez a ház elítélné a Bahreinben történteket, történteket, főként a halálbüntetésre gondolok itt. Uh, okay. Mr. úrnak adom meg a szót. I, I think I want to support that. Támogatom ezt, mert eh, bizonyára ez hiba volt, vagy a szavazólistában, vagy a szavazási viselkedésünkben, hiszen látható, hogy egy van, és furcsa lenne, hogyha ezt nem vonnánk be. Úgy gondolom, hogy a parlament egyetért Göbbels és Albertini úr javaslatával, hogy ezt eh, külön bekezdésként szavazzuk meg. It's, uh, fair enough. Úgy gondolom, hogy ez így rendben van. Rendben, akkor szavazásra bocsátjuk a szobali módosítót a Albertini jelentés kapcsán. A 68-as módosító. Van-e valaki, aki ellenvetéssel él a szóbeli módosító ellen? Hogyha nem, akkor mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk Albertin úrnak. Έκθεση Γκολτιέρη σχετικά με την ανάπτυξη τη κοινή Gualtieri jelentés a közös biztonság és védelempolitikák alakulása a Lisszaboni szerződés határába lépése után 22-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13, 20, 27, 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellette név szerinti szavazás, hármas, hármas módosítom hogy az elnök mellette ellene tartózkodik, elutasítva, tegyék fel a kezüket. Négyes módosító, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elutasítva. Ötös név szerint a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 6-os már név a szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Hetes név szerint megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasítva. Elutasítottuk. Nyolcas név szerinti szavazás a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 16-os ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 15, 21, 28, 30 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Most most a... Akkor 17-es következik, 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizennyolcas, ezt visszavonták. Egy pillanat, egy pillanat. Van egy szóbeli módosító a 87-es bekezdéssel kapcsolatban, Gualtieri úr. Mr. Lisek, yes. you have the previous oral amendment, you have the floor. Lisek úr, a szó a szóbeli módosítóval kapcsolatban. Zgłaszałem się y, z poprawką ustną, przepraszamy za ten tryb, ale dramatyczne wydarzenie... Igen, igen, elnök úr a líbiai drámai események miatt azt kell eh, gondolnunk, hogy a harmadik sorban bizonyos szavakat eh, be kell szúrni, a következő megfogalmazást támogatnánk. To Misrata and other population centers, specifically by naval means, it is profoundly concerned about the increasing number of victims of the conflict in Libya and the Gaddafi regime reported use of Mr. Lisek, um, excuse me. Lisek úr, elnézést. A szóbeli módosító értelmét vesztette, mert a 71-es bekezdésre vonatkozó módosítókat már elfogadtuk. Tehát sajnálom, de erről nem tudunk szavazni, hiszen a korábbi módosító szerint úgy módosult ez a eh, bekezdés, hogy ezt már nem tudjuk ezt a módosítót szavazásra bocsájtani. Antropológia, paragrafo 80... Gutierjónak van egy szóbeli módosítása a 87-essel kapcsolatban. Tessék. Oral amendments read as follows. Szóbeli módosító következő szöveg lenne. Recognize that NATO constitutes... Az eredeti szöveg felismeri, hogy a NATO a kollektív védelem alapja azon tagállamok számára, akik eh, tagjai a nato és a következőre bővülne, a tagállamokon túl is. Σε αυτή την van-e kifogás ezen szóbeli módosítóval szemben? Nincs. Akkor szavazunk erről a módosítóról, mellette ellenállt tartózkodik. Elfogadtuk. 88-as bekezdés, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lehet, hogy a 12-es módosítóról nem szavaztunk, én nem vagyok benne biztos, de még egyszer 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Oké, okay. teliki psifos. Végszavazás következik, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtunk, gratulálunk Cseri úrnak. Kedves kollégák! Igen, tessék. Uh, Mr. President, thank Elnök úr, köszönöm, hogy szót kaptam. Uh, ügyrendi kérdésben lenne egy javaslatom a következő jelentéssel kapcsolatban. A Muniz de úr kvíze jelentése kapcsolatban jól ejtettem ki a nevét. A népszerinti szavazás témájában a 167-es házszabály értelmében szólnék fel. Az Arsonis jelentés 25 módosítójára vonatkozóan egy kollégám népszerinti szavazást kért, eh, mert ezt fontosnak tartott, és ezt megadta megtagadta, nincs erre vonatkozó szabály a házszabályban, szokatlan módon vezeti a szavazást, e, mivel nagyon fontos számomra ez, ezért kérem, hogy népszerinti szavazásra bocsássa minden módosítóját ennek a jelent jelentésnek ugyanazon szabály alapján, amely alapján korábban nézszerinti szavazásra bocsájtott egy másik kollega kérésére azt az um, módosított. A név szerinti szavazásra bocsájtás nem a, az elnök hatáskörébe tartozik, de igenis megteheti ezt az elnök adott alkalommal, nincs erre konkrét szabály a házszabályban. Szeretnék azonban valamit tisztázni, hogy semmiféle precedenst ne alakítsunk ki. Schulz úr a jelenlegi körülmények között nincsen ellenvetésem a kérés ellen, de szeretném, hogy a kollégák ezzel ne éljenek vissza, mert ha ezt megteszik, akkor az elnöknek eh, az elnököt nagyon nehéz helyzetbe hozhatják. Tehát, hogyha ragaszkodik ez a kérésehez, akkor minden egyes módosítóról név szerint szavazhatunk. Hármas, név szerint a szavazás. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk négyes módosító név szerint mellette. adás lezárom. Elfogadtuk. Egyes név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 20-as bekezdés név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 6-os, 26-os bekezdés, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 31-es két részben első rész szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 32-es két részben első rész név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as két részben első rész név szerint a szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. Második rész a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító név szerint a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom elfogadtuk. Végszavazás név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk. Köszönöm a kollégáknak. Most pedig következnek a szavazatmagyarázatok. Yeah.